uh, have probably not, uh, noticed, today is the EU... kollégák! 2018-as embercsempészet ellenes napot ünnepeljük, éppen ezért megtiszteltetés számomra, hogy kollégámmal, Zsó Pimantó lópez tudunk együtt uh, elnökölni, aki a, a FEM szakbizottságot képviseli, és Avramopoulos biztos urat is üdvözölhetem itt, amikor és hogyha megérkezik. Koordinátoraink úgy döntöttek, hogy aktuális lenne ma napirendre tűzni ezt a kérdést. Az ember csempészet nagyon súlyos emberjogsértés. 2011-ben az Európai Unió elfogadta az Európai eh, Embercsempészet ellenes irányelvet, amit a 2012-es, 16-os stratégiák csak megerősítettek, és az Európai Bizottság 2017-es nyilatkozata tovább erősített rajta. Több intézkedés is ide tartozik a holisztikus megközelítés érdekében. Egyetlen egy dolgot hadd emeljek ki. Hangsúlyoznám annak a fontosságát, hogy az embercsempészet ellenes irányelv rendelkezéseit szigorúan végrehajtsuk azért, hogy büntetlenül az elkövetők ne úszhassák meg akik az áldozatokat segítik, az embercsempészek áldozatait segítőkre vonatkozó dekriminalizációs intézkedések nagyon fontosak, éppen ezért a nők és gyermekek csempészet, a kereskedelme témájában tartottunk egy meghallgatást, nyilvános meghallgatást még júniusban, ugyanakkor ne felejtsük azt el, hogy nem csak migráció keretében beszélünk itt az embercsempészetről, vagy emberkereskedelemről az Európai Unión belül, ez gyakran előfordul, és magukat az uniós állampolgárokat is sem kerül el ez a szomorú jelenség. Egyre többet tudunk arról, hogy hogyan működik ez a borzasztó ember kereskedelem vagy embercsempészet, minél többet tudunk róla, annál jobban tudjuk felvenni a harcot ellene. Az Európai Bizottság jelentésének 23. cikke, illetve a az irányelv 20-as, 23-as cikke értelmében elkészültek a vonatkozó jelentések. A gender specifikus intézkedések beindítását ünnepeljük szintén a mai napon, erről kell beszélnünk. A tanulmányt az Európai Nemi Esélyegyenlőségi Intézet készítette. Mielőtt megadnám a szót a vendégeinknek, vendégelőadóinknak, szeretném João Pimentel López alelnök urat felkérni arra, hogy pár szóval ő is vezesse be ezt a eseményt. Prezident, Köszönöm szépen, elnök asszony. Anyanyelvemen beszélnék, úgyhogy kérek hogy tegye fel a fejhallgatót és találja meg a megfelelő csatornát. Tehát köszönöm ezt a lehetőséget, szerintem is kiváló ötlet volt ezt a, az eseményt napirendre tűzni, roppant aktuális, a az, mindannyi, az mindannyiunk szemére világos, hogy az ilyen kényszerítő eszközöket elsősorban a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, azaz főleg a nők és a gyermekek ellen vetik be. Ja. A rendelkezésre álló információk alapján az elég világosan megállapítható, hogy ez a jelenség az ember csempészet kereskedelem aránytalan mértékben érinti a nőket és a gyermekeket. Ez mindenképpen a nők elleni erőszak egyik formájának tekintendő, és ez egy valóban egy gyomor forgató formája a pénzszerzésnek sajnálatos módon világszerte terjedőben van. Az Európai Bizottság saját honlapján nem kevés információval, adattal szolgál ez ügyben, amelyek első látásra, mintha ellentmondóak lennének ugyan. Ugyanis az egyik honlapon azt olvashatjuk, hogy az ember csempészet 80%-a kapcsolódik, kötődik a prostitúcióhoz és a szexuális kizsákmányoláshoz, illetve 18%-a kényszermunka kapcsán fordul elő. De Egy másik hónapon 70%-os adatot olvashatunk a kényszer munka ügyében, tehát mint hogyha ellentmondanának ezek az adatok. E que a grande maioria eh, das pessoas... Azt hiszem, hogy a leg megbízhatóbb adat az első, úgy érzem. A szexuális kizsákmányolás a legfontosabb mozgató rugója az ember csempészetnek vagy kereskedelemnek, és 95%-a az áldozatoknak nő ebben az esetben tehát a szexuális kizsákmányolás céljából eh, alkalmazott ember csemészet vagy kereskedelem esetében az áldozatok 95%-a nő. A szervezet bűnözés eh, által kontrollált tevékenységhez, tehát a pénzmosás és egyéb bűnös cselekmények is kapcsolódnak ehhez. Tehát a szexuális kizsákmányolás, az ember csempészet és kereskedelem kell, hogy kapcsolódjon más témákhoz, hiszen csak így tudunk Európai Unióként átfogó választ adni ezen széles körű problémára, amit prostitúció néven ismerünk. Azt hiszem, hogy ez jelenthet megoldást. Az világos, hogy a társadalmi kirekesztés, a, a társadalmi különbségek növekedése, a társadalmi legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok elszigetelődésének növelkedése is jellemző. Azt hiszem, ezek olyan jelenségek, amelyek ellen fel kell lépni, ezért ma sokat tehetünk, ezért nagyon hasznos és fontos ez a vita. Köszönöm szépen, kollega. Valóban érdekes bevezető szavakat hallhattunk, most pedig megadnám a szót Maria Vassiliának adom meg, aki az Európai Ember Csempészet vagy Kereskedelem elleni koordinátor. Uh, being with us today and thank you of course to the chairs of both... Köszönöm szépen, köszönöm mind a két szakbizottság elnökének, hogy uh, ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Köszönöm, hogy uh, vendégül látnak minket. Örülök annak is, hogy az Európai Parlamentnek komoly tervei vannak ebben a témában. Köszönet a jelenlétükért. Az EU-s az EU-ban a e, az EU-ban az ember kereskedelem e, elleni harc napját e, erre gondolunk most, ne felejtjünk el, hogy konkrétan arról van szó, hogy embereket, embereket adnak el a piacon, hogy aztán ki zsákmányolják őket, és ebből hasznot húzzanak. Ez egy nagyon-nagyon súlyos formája a, szervezett bűnözésnek, illetve emberi jogi, nagyon súlyos emberi jogi jogsértésről is szó van. Köszönöm szépen, hogy megszülethetett ez a jelentés, és ez is kiválóan mutatja azt, hogy munkánknak lehet konkrét eredménye. 10 EU-s ügynökség írt alá egy együttműködést nem is olyan régiben hogy az embercsempészet ellen, az emberkereskedelem ellen fölvegyük a harcot. Már 2013-ban a szexuális kizsákmányolás céljából létrejött vagy megvalósított embercsempészetről kimondtuk azt, hogy ez a nők és a lányok jogai ellen irányuló tevékenység, és a tagállamoknak jogi kötelezettsége az, hogy fellépjen ez ellen, Beszéltünk arról, illetve konkrétan szól ez az együttműködés arról, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, hogyan kell utána az áldozatokat megvéteni, de az is nagyon fontos, hogy meg tudjuk előzni az ilyen típusú bűncselekményeket. Korábban is álltam mert az Európai Parlamentben, akkor bemutattam itt, hogy konkrétan milyen terveink voltak. Aztán a 2016-ban volt egy tanulmányunk, amely kimutattuk, hogy alapvetően nem függő az, hogy mi történik, hogyan szenvedik meg az áldozatok ezt. Hosszan, brutálisan bántalmazzák ezeket az áldozatokat, és egyrészt pszichés bántalmakat is szenvednek, másrészt fizikai bántalmakat is, illetve típusú problémákat is elszevernek. Tehát egyértelműen genderrel kapcsolatos, nemmel kapcsolatos dimenziója is van ennek a dolognak. Köszönöm, hogy az elnök asszony beszélt az adatokról. 2014-es adatok szerint az csempészet áldozatainak 60%-át szexuális kizsákmányolás céljából kereskedtek velük, és és nagyon fontos az, hogy ne csak becslésekről beszéljünk, hanem valós adatokra próbáljunk rálátni. Egyértelmű, hogy ez egy olyan bűncselekmény, amely alapvetően a lányokra és a nőkre van hatással, ők az áldozatok. A szexuális kizsákmányolás sokszor a, azokra, azok szenvedik meg ezt leginkább, akik migráns útvonalakon érkeznek Európába, és a különböző nemzetközi adatok alapján 2014 óta ennek az előfordulása 600-szorosával növekedett, tehát 600%-os növekedésről van szó, hát ezek egyértelmű adatok, nagyon-nagyon sajnálatos. Az kereskedelemet az emberkereskedelemmel, illetve a szexuális kizsákmányolás céljából létrejött emberkereskedelemmel egyre kevésbé foglalkozunk. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a parlament foglalkozik ezzel, és hogy odafigyelünk erre a kérdésre, és nem marginalizáljuk az áldozatokat. Nem szabad áldozat hierarchiákat létrehozni, semmiféle biztatójel nincsen arra, hogy tudtuk volna szorítani ezt az emberkereskedelmi hálózatot. Azt tudjuk, hogy egyre rugalmasabbak ezek a bűnszervezetek, és újabb és újabb módokon találják meg az áldozataiket. Az Európol arról számol be, hogy az igény ezen típusú szexuális szolgáltatásokra megvan, és alapvetően ettől működik ez az egész üzlet, ez nem az én fejemből pattant ki, az Európol adatai alapján mondtam ezt, mondom ezt. Nagyon fontos az, hogy az összes áldozatról tudjunk, és hogy hozzáférjenek a segítséghez. Sajnálatos, és ezt is tudjuk az átfogó szakpolitikai átvilágításból, hogy amit finanszíroztunk 2003 óta, a migrációs válságon kívül, az, ez a ezzel kapcsolatban tudjuk azt, hogy kétszer annyit költünk a munkahelyi kizsákmányolás problémáinak megoldására, mint a szexuális kizsákmányolás problémáinak megoldására. Nagyon fontos az, hogy megtaláljuk egyáltalán az áldozatokat, és folytonosan fel kell kutatnunk, kutatnunk kell az áldozatok után kereskedelem azért történik meg, az emberkereskedelem, mert az emberek sérülékenyek. Hát ez egy túlságosan egyszerű megoldás. Az emberkereskedelem azért történik meg, mert profitot akarnak a, bűncse, a, a bűnelkövetők ebből szerezni. Hogyha nem lenne profit, nem lenne emberkereskedelem, nem lenne kizsákmányoló, akkor ugyan megmaradna a sérülékenység, de emberkereskedelem nem lenne a gyermekekre vonatkozó emberkereskedelmi adatokat egyébként fél órával ezelőtt hoztuk nyilvánosságra. A kiskorúakra vonatkozó szexuális kizsákmányolás céljából létrejött kizsák, emberkereskedelem nagyon sok profitot, profitot termel. A kliensek, én ezeket az embereket megerőszakolóknak hívnak, a kliensek többet fizetnek a kiskorúakkal a kiskorúakkal folytatok szexuális kapcsolatért, mint a felnőttekkel fizetettért. Ez fél órával jelentek meg ezek az adatok. És ne felejtjük el, hogy vannak itt 7 éves kislányok is. Ezért fontos, hogy megemlékezzünk ezekről az áldozatokról, ezért fontos, hogy egy, um, egy, egy napot szenteljünk ezeknek az áldozatoknak morális és jogi kötelezettségünk, hogy valamit kezdjünk ezzel a problémával, meg kell ezt oldani. A büntetlenség kultúrájának kell véget venni. Mi történik a 7 éves kislány megerőszakolójával, aki nagyon sok pénzt fizetett ezért? Hol van ez az ember? Általában férfiakról van szó. Hol van? A büntetlenség kultúráját kell azonnali jelleggel megállítani. 2016-ban már beszámoltunk arról, hogy nagyon sok tagállamban nem illegális ö, szexuális ö, szolgáltatásért fizetni, akkor sem, hogyha tudják a kliensek, úgynevezett kliensek, hogy emberkereskedelm áldozatairól van szó. A bizottság számára a prioritás az, hogy a tagállamokban ez számítson bűncselekmény, bűncselekmények, tehát amikor a kliens tudja, hogy emberkereskedelem áldozatáról van szó, akkor ez számítson bűncselekménynek azt szoktak mondani, hogy a kliensek, hogy ők nem is tudták. Láttak olyan 7 éves lányt, aki, aki saját akaratában részt venne egy ilyen szexuális aktusban? Elfogadhatatlan az, hogy egy sérülékeny hogy egy, elfogadhatatlan az, hogy egy sérülékenyről úgy gondolkodunk, hogy valamilyen módon majd kizsákmányol, kizsákmányolják őt. Gyakorlatilag ez be van kalkulálva. Tehát sérülékenység egyenlő kizsákmányolás, vagy kizsákmányolhatóság. Ezen nagyon komolyan el kell gondolkozni. A kizsákmányolókat, a fölvásárlókat, a klienseket, a termékeket, a felhasználókat és a, és a megerőszakolókat azt gondolom, hogy felelősségre kell vonni, és erre vannak jogi eszközök, az EIE-vel nagyon szorosan együttműködünk, és szeretnék ezért is köszönetet mondani. Semmiféle kifogásunk nincs, hogy az EU-s irányelvet, ami erről szól, ne hajtsuk végre. Köszönöm, hogy a, köszönöm a parlamentnek, hogy segítettek meghozni ezt a nagyon fontos irányelvet, és egyértelmű, hogy itt van egy nemi dimenzió is. Szerintem egyértelmű, hogy ezt kell tennünk, és ez a feladatunk. Köszönöm. Muito obrigado, ehm, Vassiliado. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Vassziliadó asszonynak ezt az expozét. Most pedig az Európai Nemi Egyenlőségi Intézetnek a képviselője következik. The first words and the uh, facts. I was thinking that... Amikor hallgattam ez hozzászólást, akkor arra gondoltam, hogy holnap, jövő héten, jövő hónapban nem lehet, hogy egy diákunk, egy testvérünk, egy kollégánk, ne adj Isten a kislányunk ilyen helyzetbe kerüljön. Nem tudnánk, hogy hova tűnt, nem tudjuk, hogy hova le, mikor látjuk újra, mit történt vele. Főként ma digitális világban kibererőszak terjedésével, amikor is bele mindenféle trükköket felhasználva belekényszerítik a, ezeket a lányokat ebbe a helyzetbe. 90%-a az áldozatoknak nő és lány vagy gyerek. Azt hiszem, hogy komoly problémával van dolgunk, ez kérdés sem férhet. Aláírtuk a vállalásokat. Az Európai Bizottság, a Parlament Unió embercsempészet és kereskedelem elleni erőfeszítéseit. Persze annak céljából, hogy megmutassuk, hogy a gender eh, aspektus mennyire fontos, hiszen ez a eh, nemi esélyegyenlőség hiánya, a hatalmi viszonyok okozzák azt, hogy eh, a gender alapú erőszakra sor kerülhet. Amikor ezt elemeztük, a bűnözők oldaláról foglalkoznak kollégá, kolléginák, kollégináik ezzel. Mi igazából azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a gyakorlatban jobban érvényt szerezni az irányelvnek, a vonatkozó irányelv szabályainak. És bizony azt látjuk, hogy az világos, hogy az irányelv bizonyos dolgokra egyértelműen kitér. We have this uh, women specific risks and vulnerabilities. A nőkre a nőspecifikus kockázatokról beszélve az emberkereskedelem ellenes irányelv a különböző támogatói szervezetek segítségnyújtásnak nyújtott segítséget is előírja, hiszen tudjuk, hogy ezek azok a szervezetek, amelyek azzal a tudással rendelkeznek, amely sokan nem az fontos, hogy a nemi esély egyenlőség hiánya hogyan kapcsolódik ez a borzasztó jelenséghez, ezt tanulmányozni kell. Mondjuk, hogy áldozatokkal folytatott interjúk, vagy az, a, a rendőrségi kihallgatások során egész egyszerűen nem hisznek az áldozatoknak, nincsenek közvetlen szemtanúk, akik megerősítenék az állításaikat. Szükségünk van ezért olyan emberekre, akik valóban a vizsgálat során átérzés, átlátja a nők vagy a kiskorúak sajátos helyzetét. Hogyha az emberkereskedelem ellenes irányelv a támogatói szervezetekről külön beszél, a amit jól kiegészít az áldozatok jogairól szóló irányelv, amely arról beszél, hogy milyen fajta képzést kell a szakemberek körében végezni a felvilágosítás tekintetében. Az egyik legnagyobb kihívás számunkra, amikor megpróbáltuk elemezni azt, hogy a hogyan kapcsolódik a két említett irányelv egymáshoz, akkor azt láttuk, hogy a beazonosítás a legnagyobb probléma. Ennek rengeteg oka van. a rendőri szervek, de lehet ez a kórház, vagy bármilyen más hivatalos szerv, ahol először, ahova először kerül az áldozat, ahogyha nem rendelkeznek ezzel a sajátos, különleges tudással, felkészültséggel, akkor nem, nem megfelelő módon folytatják le a kiallgatásokat, vagy kérdezik ki az, a nőket, vagy a kiskorúakat, a kislányokat, meg kell találnunk a módját annak, hogy ne traumatizálja őket újra ez a helyzet, amikor ebbe a helyzetbe kerülnek. Fontos az is, hogy milyen nemű ember hallgatja ki mondjuk az áldozatokat. Ezek azok a területek, ahol a, a tagállamokat újra segíthetjük, ahol megfelelően megbizonyosodhatunk, megbizonyosodhatunk arról, hogy az áldozatok valóban a megfelelő segítségben, támogatásban részesülnek. Sajátos igényekről beszélünk, a különböző pszichológiai egészséggel kapcsolatos, hogy sajátosságok nagyon gyakran ugyanis az emberkereskedelem áldozatai teherbe esnek, amely sajátos igényeket támaszt nyilván az ellátó rendszerre. Az áldozatok jogaival kapcsolatos irányelv például beszél erről külön, hiszen a fizikai mellett a lélektani szempontok is igencsak fontosak. A különböző gyermek segítő szolgálatokról is beszélünk, hiszen gyakran kiskorúak az ember csempészek vagy emberkereskedők áldozatai, persze elsősorban lányok. Jó néhány tagállamban a vannak támogató szervek vagy szervezetek, de amikor kiskorúról van szó, akinek ezt a borzasztó dolgot meg kellett élnie, akkor nem a hagyományos ellátásban vagy segítségben kell részesülniük. Arra kell ezért ösztönöznünk a tagállamokat, hogy konkrét típusú segítséget nyújtsanak, sajátos segítséget a kiskorúaknak, akik nyilván gyerekként kezelendők ebben az esetben. Eh, Azt a következtetést is le kellett vonnunk, hogy mivel a szexuális eh, eh, célú kereskedelem, emberkereskedelem, a szexuális erőszak egy sajátos formája, ez minthogyha nem csak az általános emberkereskedelem kontextusában kezelendő, mert ez a legmeghatározóbb, legdöntőbb formája és aránya ezért a nőkkel szemben elkövetett erőszak kérdésköréhez kell ezt inkább kapcsolni, és azt látjuk, hogy a tagállamok fejében, minthogyha nem kapcsolódna ez a kettő össze. Még hogyha van is gender-based erőszak elleni stratégia, de az emberkereskedelemmel elleni fellépés intézkedései nem kapcsolódnak ehhez. Éppen ezért a nőkkel szembeni erőszak egyik formájaként kell kezelni mindenképpen az emberkereskedelmet. Ezt be kell most már végre látni minden tagállamnak. Uh, Pár évvel ezelőtt a nőkkel szembeni erőszak uh, költségeiről is kezdődnek egy tanulmányt, mennyibe kerül ez a társadalomnak, nem kevés pénzbe. Mennyi olcsóbb lenne, hogyha megfelelő prevencióval, megelőzéssel, a kockázatnak kitett nők beazonosításával próbálnánk szembe menni ezzel a jelenséggel. Rengeteg nőt megmentenénk ettől a borzasztó helyzettől, és hát furcsa erről beszélni, de a társadalom egészének is sokkal olcsóbb lenne minden szempontból, Ugye amikor a kockázatokról beszélünk, akkor nagyon gyakran a szegénységről is kell beszélni, nem csak a kényszerházasságok szerepelnek itt példaként konkrét esetekben. Amikor azt látjuk, hogy valakinek kényszerből kell feleségül menni egy másik emberhez. Ez mindenféle európai alapelvnek, értéknek ellentmond. Vannak persze nagyobb kockázatnak kitett csoportok, a romák, vagy például a szegényebb család, társadalmi vagy háttérből családból származóak nyilván nagyobb kockázattal kell, hogy számoljanak. Ezért meg kell találni a pontosabb módját annak, hogyan tudjuk ezeket a kockázatokat, vagy kockázatnak kitett csoportokat beazonosítani. Van egy új kezdeményezés, ez a Community Policing névre hallgat, például a román elnökséggel tárgyaltunk arról, hogy hogyan lehetne így a community policingen keresztül minél korábban, hamarabb ezt megelőzni. Az ember kereskedők áldozatául esett nők és gyerekek óriási, nem csak fizikailag, hanem lelkileg, pszichológiailag is óriási károkat szenvednek, a saját önbecsülésüket teszik tönkre, nyilván az emberekbe vetett bizalmukat veszik el, tehát ennek is számos következménye van, de emellett annak is szemtanúi lehetünk, hogy hogyha valóban a szakemberek ha azt látjuk, hogy eh, hány eh, kivizsgált valóban eh, végigvitt ügy van, hány ítélet születik, és láthatjuk azt, hogy a bíróságok esetében is sokszor nem hisznek az áldozatoknak, nem az elkövetőt is kihallgatják, meghallgatják, tehát így általában maga a bűnvádi eljárás sem megfelelően alakul ezt is valahogy át kell alakítani annak érdekében, hogy tisztességes legyen a bírósági eljárás, az egész rendőrségi szakasz is, hogyha valaki áldozat egy ilyen esetben, akkor mégiscsak az áldozat mellett kell, hogy álljon az igazságszolgáltatás. A sztereotípiák is megnehezítik a dolgunkat, nagyon gyakran mondjuk, hogy nem hiszünk az áldozatoknak, ilyen vagy olyan célból um, használja ezt, csak azért mondja, mert csak azért állítja, hogy erőszak áldozata lett, vagy az emberkereskedők áldozata, mert egyre több tagállamban látjuk ezt, hogy terjedőben van ez a fajta sztereotípia. Említettem a bűnügyi eljárás megfelelő alakulását, a bűnvádi eljárás megfelelő alakulását, egy olyan Eh, integrális, holisztikus megközelítésre van szó, szóval nem csak egy tárcát, minisztériumot eh, érint. A gender equality kell, hogy az a vezérelv legyen, amely elvezet minket a megoldásokhoz. What we developed is that eh, we suggest some of... A jelzőszámok, indikátorok, amelyekre mi javaslatot teszünk, a hogyha valóban adatokkal sikerül megtölteni ezeket, akkor ez nagyban segítheti az Európai Uniót abban, hogy egy, ezzel az eszközzel figyelemmel kövessük a helyzet alakulását, javulását, romlását, illetve ez kiinduló pontot adhat ahhoz, hogy a megfelelő adatok alapján hogyan tovább, hiszen tisztán kell látnunk ezen jelenségek alakulása tekintetében. A szakmabeliek képzése fontos, itt az ideje, hogy holnap, ha nem is van, de holnap elkezdődjön végre, hiszen időt vesztünk minden nappal, amikor ezt nem tesszük meg és pont ma az emberkereskedelem ellenes napon fontos üzenet ez, amit meg kell újra és újra osztanunk az Európai Unióval. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Bekovák asszony is szót kap az ENSZ büntetekkel és kábítószerekkel foglalkozó részlegenek vezetőjek. Köszönöm szépen, hogy szót kapok, és örülök annak, hogy itt lehetek ma önökkel, hogy hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a büntetekre, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az UNOT UNO ODC nevében szeretném üdvözölni az Európai Bizottságot, az Európai Parlament képviselőit, az embercselemészeten foglalkozó iroda vezetőjét. Örülünk annak, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a e, nem specifikus kérdésekkel az emberkereskedelem kapcsán. Három pontra szeretnék kitérni. Először is önök is elmondták azt, hogy a megfelelő adatok begyűjtése fontos hogy le lehessen küzdeni az embercsempészlet. A jelentésből is kitörnék. A nők, gyerekek 70%-át teszik ki az embercsempész áldozatoknak, és gyakran esnek áldozatul a szexuális kizsákmányolásnak is. Viszont más adatok másfajta képet is mutatnak. Itt azt láthatjuk, hogy jobban kell azonosítani a férfi áldozatokat. Figyelembe kell venni azt is, vannak női elkövetők is az embercsempészet során, az interszexualitás pedig plusz kitettséget jelent. Pontosan ezért, ahogy ezt is elmondták, elmondták a genderspecifikus megközelítésnek az emberjogi megközelítéssel, illetve az áldozatokra fókuszáló megközelítéssel kell kéz, a kézben járnia. Az ilyenfajta átfogó megközelítést javasoljuk a 2004-es programnak megfelelően, A második pontom ahhoz kötődik, hogy mennyire fontos a partnerségek eh, létrehozása, mint ahogy az létezik az EU és az ENSZ között, és ez evidens a globális embercsempészet leküzdése szempontjából. Az Európai Unió és létrehozott erre egy felépést az IOM eh, és eh, mint egy ország kormánya csatlakozott ehhez. Az ICAT is holisztikus megközelítést kíván alkalmazni az embercsempészettel szemben, beleértve ebbe az áldozatok támogatását, amely megfelel annak a közleménynek, amelyről ma beszélünk. A kezdeményezők, úgy mint az EU kampány, az ő története, amit történtünk, ki emelik ezt, és kiemelik azt, hogy Figyelembe kell venni a nemek közötti egyenlőséget a büntetek leküzdése kapcsán, és Utolsó pontom, szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az egyenlő résztvétel, illetve mindenki bevonása a béketeremtés során a 2018-as Nobel-díjat, nagy kapta meg, akik ez is jól mutatja azt, hogy mennyire elismerik most már azt, hogy az embercsempészetre figyelni kell, és azt is mutatja, hogy milyen messzire ért már el a nemzeti közösség, hogy megértse ezt a problémát. hadd zárjam azzal, hogy gratulálok Önöknek, hogy egy ennyire hasznos és időszerű forrást bocsátottak rendelkezésre. Köszönöm szépen, folytatjuk a kérdések-válaszok szekciójával, és őben asszony következik. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani mindkét szakbizottsági elnöknek, a vendégeinknek is, és mindenkinek, aki részt vett ezen jelentés elkészítésében. Nagyon régóta foglalkozok már ezzel a kérdéskörrel, és a parlament már régóta követelte egy stratégiát, nem kaptunk még stratégiát a bizottságtól, ez nagyon-nagyon sajnálatos, mert stratégia nélkül nem lehet hosszú távú terveket eh, készíteni. Ezt már elmondtuk, de még egyszer szerettem volna hangsúlyozni, mi akartunk egy stratégiát már régóta. Ha megnézzük az embercsempészetet, Nagyon fontos témák vannak itt. Megjelenít az embercsempészet, a migráció, a biztonság kérdése, és itt nagyon ébernek kell lennünk. Beszélhetünk itt külön, teljesen különböző történetekről, és hogy bizonyos erők erőltetnek bizonyos dolgokat, itt a parlamentben és azon kívül is, és minden a migrációhoz, a biztonsághoz kötődik, és csak ebben a kontextusban akarnak az embercsempészetről beszélni. Örülök annak, hogy ma egy másfajta fókuszálást alkalmazunk, itt a gender specifikus, a nem specifikus aspektusokról van szó. Ez fontos mind az áldozatok, mind pedig a elkövetők szempontjából meg kell vizsgálnunk az igazságszolgáltatás, illetve a védelmi kérdéseket is. Szeretnék ehhez kötődően néhány szót szólni azért, hogy kiemeljem a saját véleményemet. Tudjuk, hogy mit kell tenni. A keresletet kell megszüntetnünk, hiszen ez segíthetne, és beszélni kell a nem specifikus aspektusokról, és azt is tudjuk, hogy a nőket, a lányokat, főként szexuális a szempontjából csempészik. Hogyha ezt meg akarjuk szüntetni, akkor a prostitúciós piacokról is beszélni kell Európában, és látnunk kell azt, hogy ahol nagy a prostitúció iránti igény, ott nagy számú csempészet és tapasztalató és visszaélés mm, tapasztalató. Ebben az értelemben tudjuk, hogy volt vita erről. Van két ország, ahol intézményesítették a prostitúciót, ott láthatjuk, hogy nőtt a kizsákmányolás, a csempészet aránya, ugyanis a prostitúcióhoz e, a, az kell, hogy a sérülékenységet zsákmányolják ki. Persze lehet azt mondani, hogy nem akarjuk a bordélyházakat e, e, támadni, hiszen ez egy nagyon nehéz politikai kérdés. Igen, nehéz ez, ugyanis egy teljesen extrém módon patriarchális dolgot kell támadni, de feministaként ezen fel kell szólalnunk. Itt nem szexuális szabadságról van szó, itt hatalomról és egyenlőségről, elnyomásról van szó, illetve az egyenlőtlenségről. És mindig is a sérülékenységet zsákmányozzák ki. Úgy gondolom, hogy nevén kell nevezni a dolgokat, egy szóval futtatókról, kuncsaftokról, és mindenképpen meg kell ezt akadályoznunk, ezt büntetni kell. Én az északi modellt támogatom, ahol a szexuális szolgáltatások igénybevevőjét büntetik, de arra is szükség van, hogy tudni lehessen, hogy az adott személy csempészet által került ebbe vagy sem. Mindenképpen szeretném, hogyha európai szinten vizsgálnánk ezt meg. Hogyan lehet az a bűnöldözést támogatni? Hogyan lehet a um, vádemelési eljárást is uh, sokkal hatékonyabban uh, lefolytatni? Egyetértek azzal, hogy bizonyos országok már nem tettek ezt még meg, van, ahol már igen, és őket mindenképpen támogatni kell hogy a bűnöldözés, az igazságszolgáltatás ezen a területen sokkal hatékonyabb legyen. A nemzetközi szinti együttműködés az Európai Uniónak sokkal nagyobb felelősséget kellene vállalnia. Mi bizonyos módon keresletet jelentünk, és hogyha a nem specifikus fellépésről beszélünk, akkor a nőkben, lányokba kell befektetni. Hogyha van egy dolog, amiben befektetünk, akkor az az, hogyha a gyerekeket, a lányokat az iskolában tartjuk, nem tudom, hogy mi az átlag életkor a csempészet szempontjából, korábban 16 volt, de a gyerekek iskolába járnak, akkor csökkenteni lehet a mm, csempész áldozatok számát. Az EU nak sokkal többet kell tennie annak érdekében, hogy nem is passzívusnak az meg ezt globális szinten, de mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a keresletet szüntessük be. Nincs. ki nincs, ezt következik. <clears throat> Grazie, Presidente. jó vagy. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek. Köszönöm az expozéjukat, köszönöm a munkát, amit ebben a témában végeznék, Ez egy nagyon-nagyon jelentős probléma. Az ember csempészet, az ember kereskedelem általában bűncselekménye, bűnszervezetek műve, akár nemzetközi bűnszervezeteké, és eh, egyértelmű, hogy a cél nagyon sokszor a szexuális kizsákmányolás, és eh, éppen ezért eh, nagyon sokszor nők az áldozatok, sokszor gyermekek vagy kiskorúak. Szerintem nem csak egy nagyon súlyos erőszak, nemi alapú erőszakról van szó a nőkkel szemben, hanem szerintem itt többről is szóval az emberi jogok megsértéséről van szó. Hogyan lehet ez ellen föllépni? Szerintem Szerintem alapvetően a joggal, illetve az igazság szolgáltatással lehet fölépni a jelenség ellen. Két irányelvet is említettünk, az embercsempészetről szólót, illetve az vélelemről szólót. Én úgy gondolom, hogy koordináltan kell ezt a két irányelvet alkalmazni, de sajnálatos módon tag, vannak olyan tagállamok, ahol ez nem igazán történt még meg. Többen is utaltak erre, az előttem szóló kolléga például. A kérdésem az, hogy hogyan lehetne ösztönözni a tagállamokat arra, hogy a két irányelvet alkalmazzák. Ugyanebben a témában az Europol szerepe, ami szerintem alapvető jelentőségű információcsere, koordináció kérdésében. Az Europol szerepét lehet még valamilyen módon növelni, vagy kihasználni az ő jelenlétüket? Segíthetnek a rendőri szerveknek? segíthetik a rendőri szervek együttműködését? Szerintem ez az egyik legjobb módja annak, hogy a nemzetközi jellegű emberkereskedelmet valamilyen módon megfékezzük. Van még egy téma, ami szerintem nagyon fontos. Én korábban is dolgoztam, foglalkoztam ezzel kapcsolatban, mielőtt képviselő lettem, a kiskorúakat védtem. Az áldozatvédelem egy nagyon fontos dolog az igazságszolgáltatásnak, el kell látnia itt a szerepét, konkrét intézkedésekre van szükség, integrált rendszert kell kialakítani az áldozatok véleményre, az áldozatok jogait kell védenünk. Egyértelmű, hogy az hogy először is azonosítani kell az áldozatot, ami nagyon nehéz, bonyolult, komplikált feladat, és ehhez kell az, hogy megfelelően szakképzettek legyenek a, azok, a, azok a hivatalnokok vagy hivatásos személyek, akik ezt megteszik. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly beruházásokra van szükség, tehát a rendőrségnek az ezzel foglalkozó tagjait alaposan fel kell készíteni. Én olasz vagyok, és Olaszországban egy egész áldozatvédelmi rendszer jött létre, az önkormányzatok, az egészségügyi hálózat, a szakértők, a különböző egyesületek mind-mind megvannak, és alapvetően itt lányokról van szó, kisgyerekekről, és éppen ezért egyáltalán nem könnyű elérni azt, hogy megnyíljon az illető személy, az áldozat, nagyon nehéz egyfajta bizalmi kapcsolatot fölállítani. Ez lenne tehát a kérdésem. Önök szerint nem lenne kívánatos az, hogy egy ilyen áldozatvédelmi rendszert hozzunk létre európai szinten, és köszönöm még egyszer a munkájukat. Thank you. Köszönöm szépen. A biztos úr azt hiszem, hogy nem sokára érkezik, mert a mentesítési ülés már a vége felé jár. Zippel asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nagyon hálás vagyok, hogy van ez a vita. Ma, másrészt viszont szégyellem magamat. Az Európai Unióban vagyunk, a 21. században, és Vasszili Jádó asszony pont arról beszélt, hogy az ember kereskedelem területén a gyerekek, nők szexuális kizsákmányolása növekszik. A számok itt növekedő tendenciák mutatnak, ez ijesztő, ez ijesztő. A nyilvános vitában általában a csempészetre, a migránsokra fókuszálnak, az igazi problémára nem fókuszálnak, ez a háttérben van, ez a kizsákmányolás, és a hatóságok tagállamoknak is másképp kellene ehhez hozzáállnia. Én nem hiszem, hogy ez egy olyan probléma, amelyet csak az embercsempészek, a bűnözők leküzdésével megszüntethetünk. Vasiliádó asszony azt mondta, hogyha leküzdjük a, a bűnözőket, hogyha rátalálunk a pénz útjára, akkor a probléma megvan oldva. Ez nem ennyire egyszerű, attól tartok ugyanis a két elem egymást fűti, egyrészt a bűnözők, másrésztről pedig a szegénység és a perspektíva nélküliség másrésztre. Nagyon sok gyerek van, aki a kizsákmányolók árzata lett, minden nagyobb a a nagyobb a lehetősége annak, hogy ezek a gyerekek ilyen eh, helyzetekbe kerülnek ezt a kapcsolatot sem szabad szem előtt téveszteni. Van egy dolog, amitől én tartok, ha arról van szó, hogy hol is zajlik a visszaélés, a bántalmazás. Sokat beszélünk az internetről, és hogyha követjük a képeket, és látjuk, hogy honnan kerültek ezek az internetre, akkor meg lehet találni az elzatokat, de ugyanakkor elfelejtjük a vitában szerintem, hogy minden egyes fotó mögött, minden egyes film mögött egy bántalmazás van, amely tényleg az igazi életben történt meg. Azt kérdezem magamtól, hogy ennyire kevésbé vagyunk figyelmesek, hogy nem látjuk, hogy itt e, Európában néha el tudnak hirtelen nők, gyerekek, másképp viselkednek ezek a nők, a gyerekek, mert visszaélnek velük, bántalmazzák őket, és itt nem csak a rendőrség, az igazságszolgáltatás területén van feladatunk, hanem a teljes társadalom területén. Szeretnék rámutatni arra, hogy vannak más viták, és itt az Európai Parlamentben, például amikor beszélünk a nők elleni erőszakról, a családon belül erőszakról, itt is vannak olyanok itt a parlamentben, akik azt mondják, hogy nem kell mindig a nőkkel szemben erőszakról beszélni, más csoportokkal szemben is van, a, van erőszak, ez szégyen teljes. A nők a társadalom felé teszi ki, évszázadokon át, bántalmazták őket, elnyomták őket, és hogyha ezt még mindig igazolni kell, vagy mindig küzdeni kell azért, hogy ez megszűnjön, akkor az mutatja, hogy milyen nagy a kihívás előttünk ma, ezért reménykedem abban, hogy mindenki, akit érdekel ez a téma, az a, egy teljesen egy teljes társadalmat lefedő öm, megoldást tudunk találni, főként a, a, azért, hogy a gyerekekkel a nőkkel szembeni kizsákmányolást leküzdjük, és így a következő évben ne kelljen mindig azt hallanunk, hogy ezek az adatok ismételten nőttek. Köszönöm szépen a munkájukat. And at the end, Mr. Martin. Martin úr az utolsó. Oui, merci. Um... Köszönöm. Figyelmesen végighallgattam mindenkinek a mondandóját, a kollégáimét is. Azok közé tartozom, akik összekapcsolják a szegénységet és az emberkereskedelmet, de nem tupán erről van szó, persze ez a kapcsolat létezik. Említette az egyik eh, vendégünk, hogy hiányában vannak olyan családok, akik férhez adják a lányukat. Ez is a realitás része. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Tavaly Szicíliában jártam, a nőkereskedelem egyik a tranzitállomása, harmadik országba származó nőket és európai nőket is kizsákmányolnak. Itt általában román nőkről van szó, és ez az olasz igazságszolgáltatásnak kéne valamit tennie. Azt hiszem, hogy a szicíliai ügyész, azt hiszem csupán három emberrel eh, együtt próbálja meg ezt a lehetetlen eh, szélmalom harcot végrehajtani. Nyilvánvalóan elég, eh, nem elégséges a, a az emberanyag Bulgáriáról, Romániáról, Belgiumról, Spanyolországról, Franciaországról is beszélünk, vagy Németországból. Én egy határmenti régióból származom, néhány kilométerre az otthonomtól van az egyik, van az egyik legnagyobb európai bordélyház, több mint ezer nő dolgozik ott, és nagyon sokszor ezek a nők kiskorúak. Mindenki tudja, mindenki látja, az emberek szemét készúrja, Hogyha az EU hátat akar fordítani ennek a képmutatásnak, és azt akarjuk, hogy az egész Európa összefogjon az ember kereskedelme ellen, az ember csempészet ellen, az, ezek az áldozatok jogokkal rendelkeznek. Vannak női jogi, jogaik, emberi jogaik, áldozati jogaik, éppen ezért, áldozati jogaik, éppen ezért harmonizálnunk, harmonizálnunk kell a jogszabályinkat, vannak olyan tagállamok, ahol ezt hagyják, tolerálják, máshol betítják, egységesnek kéne lenni. Én szeretném, hogyha az összes európai intézmény összefogna, és ennek, ebben a harcban együttesen próbálnánk tennénk valamit, legyen ez olyan ügy, ami, ami mindenkit tud meríteni tud. Ott van például a Frontex. Az európai úgy gondolja, persze hát mindenki kitalálja, hogy mi a fontos neki, tehát ott van a Frontex, azt gondoljuk, az immigráció ellen ö, ö, harcolnunk kell az, az illegális bevándorlásra gondolok. Milyen eszközökkel ruházzuk fel ma a különböző rendőri erőket, vagy intézményeket, hogy ezzel kapcsolatban bármit tegyenek, felvegyék a harcot. Ezt nincs egy külön európai költségvetési sor, amely a Frontexhez hasonlóan küzdene például vagy arra lenne hivatva, hogy küzdjen a szexuális kizsákmányolás, vagy az emberkereskedelme szemben. Ez tehát egy fontos ügy, tudni kéne, összetudni kéne fogni az embereket. Köszönöm szépen! Biztos úr! Az emberkereskedelem és a nemi jellegű kizsákmányolás kérdéséről beszélünk. Itt vannak a különböző európai intézmények, ügynöksége, képviselői is. Gyakorlatilag az eszmecsere vége felé járunk, már a képviselők is elmondták a véleményüket, viszont most nagy örömmel fogjuk meghallgatni az ön észrevételeit és gondolatait ebben a témában. Parancsoljon! Dear colleagues, dear vice director, dear coordinator. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is elnézést, hogy nem tudtam itt lenni az elejétől fogva azon az ülésen, de hát nagyon sűrű a napunk a Kont bizottságban, a mentesítésre tárgyaltunk. Jó fiúk, de kemények, fogalmazzunk így. Örülök, hogy végre itt lehetek. Különleges nap ez a mai. Az Európai Unió emberkereskedelemmel ellenes napját üljük ma amely remélhetőleg mindenkit emlékeztet arra, hogy mi a közös feladatunk. Nem más, mint hogy folytassuk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy ezt a borzasztó bűncselekményt Európa földjéről eltüntessük, hogy segítsük az áldozatokat, és talán ami legfontosabb, emlékeznünk kellene erre minden nap, nem csak ma, nem csak évente egy nap. Az ember kereskedelem nem csak Líbiában virágzik, ahogy ezt sokan gondolják. Nem csak az Európai Uniótól távol, hanem sajnos itt az Európai Unióban is. Olyasmi ez, amivel tulajdonképpen tisztában vagyunk mindennyien, de mégis a szomorú adatok talán nincsenek mindenkinek a fejében. A szexuális kizsákmányolás elsősorban nőket és fiatal lányokat érint áldozatként. Az első pillanattól kezdve, amikor négy évvel ezelőtt elfoglaltam hivatalomat, az ember kereskedelem politika kapcsán is azt próbáltam elérni, hogy kézzel fogható, mérhető eredményeket érjünk el. Ennek az egyetlen módja az, hogyha erőinket egyesítve az Európai Unió a tagállamok, a különböző szervezetek, eh, intézmények és a civilek mind-mind összefogunk. A LIBE és a FEM szakbizottság eh, tagjai, a szakértői szervezetek, akik tanulmányokat készítettek, illetve az Európai Koordinát koordinátorok mind-mind itt vannak. Azt hiszem, hogy a koordináció talán az egyik kulcs szó, amely biztosítatja, hogy hatékony legyen az európai program. Gender specifikus fellépést szeretnének sokan. Ez a mai nap kiváló alkalom arra, hogy beszéljünk erről a kérdésről. 2017-ben egy javaslatcsomagot nyújtottam be, annak érdekében, hogy célzottan lépjünk fel határozottabban a, az emberkereskedelem ellen. Alapvetően abban próbálja segíteni a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem ellenes irányelvben vállaltakat hatékonyabban tudják teljesíteni. Közös céljainkat szolgálja ez, ami nem más, mint hogy az áldozatok, az emberkereskedők áldozatai segítsük, azokat a nőket és kislányokat, akik eh, különösen eh, elszenvedői eh, ennek. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy az a jelentés, amit az Europol ma ad ki, és amely a bűnhálózatokat tekinti át ezen a területen, a gyerekekkel szembeni eh, visszaélések eh, területét. Nos, ez egy olyan jelentés, amit eh, alaposan át kellene tanulmányozni mindannyiunknak mert bizony az emberkereskedelem áldozatainak fontos, hogy valódi segítséget nyújtsunk, illetve fontos, hogy érvényt szerezzünk a jogaiknak, biztosítsuk ezeket. Az év vége előtt fogom beindítani a második emberkereskedelem ellenes jelentést, amely új adatokat és trendeket hoz majd nyilvánosságra, amelynek célja, hogy mérjük az Európai Unión belül az emberkereskedelem elleni harc hatásosságát, hatékonyságát. Ez a mai nap Európában, illetve világszerte e, kiváló alkalom arra, hogy összefogjunk és e, még nagyobb erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy a kizsákmányolás bármely módjával szemben fellépjünk, hogy az áldozatokat megfelelő tisztelettel és méltósággal bánjunk, hogy null, zéro toleranciát alkalmazzunk, hogy senki se úszhassa meg büntetlenül az ilyen bűncselekményt, illetve hogy megelőzzük azt, hogy ennyien essenek az emberkereskedők áldozatául. Már csak azért is, mert ez minden európai értékkel szembe megy az emberi jogokkal, a méltósággal, a félelem nélküli élethez való joggal szembe megy. Azt hiszem, hogy mindegy, hogy hol történik ez, nekünk alapvető erkölcsi kötelességünk, hogy felvegyük ezzel szemben a harcot. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel és konkrét eredményekkel. Köszönöm a figyelmüket. Uh, köszönjük a figyelmét, biztos úr. A hozzászólók hosszú sorát fogom megnyitni. Remélhetőleg rövid válaszokra is marad még időnk. Kettő percet adhatok, többet nem. First of all, I think when also Köszönöm szépen. Azt gondolom, ahogy mindegyik, észrevé, mindegyik megjegyzésből világá, világosá vált, hogy itt harmonizálni kell a különböző megközelítéseket. Ez en, ennek az egyik módja az, hogy a sok jogszabályt, illetve irányelvet valamilyen módon mindenképpen tagállami szinten meg kell valósítani. Tehát ezt kell elérnünk, illetve ne felejtjük el, hogy sokféle módon járnak el a bűnszervezetek, nem is lehet összehasonlítani ezeket. Ezen kívül a jogszabályok is sokfélék, sokféle csomagunk van. Jó lenne, hogyha egy hosszú távú stratégiát ki tudnak dolgozni, vagy egy, vagy egy, vagy azt kéne alapelvén, alapelvként hangsúlyozni, hogy a különböző szolgáltatásokat, a különböző szolgálatokat összehangoljuk annak érdekében, hogy a keresletet csökkentsük nem csak a rendőrségnek kell fellépnie, hanem az iskolák is, illetve az oktatás is nagyon fontos része ennek az egész, kör, ennek az egész jelenségnek. Beszéltünk a szegénységről, beszéltünk különböző etnikumok különös érintettségéről, arról, hogy a tagállamok megfelelően támogassák az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Sőt, az is fontos, hogy például az iskolákban milyen információhoz jutnak hozzá a e, lányok, milyen módon e, tudjuk, vagy próbáljuk tájékoztatni a migránsokat, vagy egyes vernigomokat, az imént a romákról volt szó. Az ember, emberkereskedelem elleni harc nem egy terület, egy elszigetelt terület, egyértelműen egy több pólusú megközelítésnek kell enni, kell ennek lennie, és nem elég kidolgozni ilyen stratégiát, azt alkalmazni is kell. Köszönöm szépen. Nem igazán van időm, de nem is kell időm, mert azt hiszem, maga az a tény, hogy eljött a biztos úr, ez már önmagáért beszélt, és a beszédében nagyon sok dologra már válaszolt. Annyit szeretnek még elmondani, hogy egyértelmű, hogy nyomon követjük azt, hogy a tagállamok mennyire emelik át joganyagukba az irányelvet, tehát elkötelezett hívei vagyunk annak, hogy ennek meg kell történnie. A legtöbb áldozat egyébként Európai Uniós polgár. Nyilván vannak a eh, migrációval is, összefüggésben van ez a kérdés, de nem csupán. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a finanszírozás, megfelelő finanszírozást kapjanak a, a szakpolitikai prioritásaink. Az egyik képviselő feltett egy kérdést, azzal kapcsolatban, hogy hogyan finozzuk az ISF poliszt, nos a határokon átnyúló projekteket is, kezdeményezéseket is tudjuk támogatni. Csak azt tudom mondani, mint a biztos úr is elmondott, és ami a 2017-es nyilatkozatunkban benne van. A büntetlenség kultúráját kell egyszer mindenkorra lezárni, ennek kell véget vetni. A különböző pénzügyi folyamatokat is azonnal le kell zárni, és ezáltal véget vethetünk ennek az egész jelenségnek. Nincs stratégiánk, de szerintem amink van, az nagyon konkrét, nagyon jól bevethető, szerintem nagyon testre szabott, célzott intézkedések ezek, és ez is mutatja, hogy mennyire jól együttműködünk a tagállamokkal. Köszönöm szépen az időt, és köszönet a szakbizottságnak. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon érdekes eszmecserét vitát, köszönöm biztos úrőnek is, hogy sikerült eljönnie, köszönöm ezt a nagyon érdekes beszédet, köszönet a vendégeinknek, Joao Bimenta López úrnak, köszönöm, hogy ilyen remekül ellátta a társadalmi feladatot, a 27-es cikk 1-es 2-es cikkére várunk, illetve a, a keres, az emberkereskedelem elleni irányelvek a frissítését is várjuk az év végéig. Köszönöm szépen, kollégák! Barbara Spinelli szólítom most. Kérem, hogy láss el az elnöki feladatokat helyettem. Köszönöm.